megújuló energiaforrásból előállított energia támogatására szorul irányelv módosítása. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek eh, és a biztos úrnak, elnézést kell kérnem a késésért, elnézést, de annyira fáj a derekam, hogy nem tudok elég gyorsan menni. Torvalds úrön következik. Thank you, Chair. First of... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mély hálámnak szeretnék hangot adni az árnyék előadónak és társ előadóimnak, hogy segítették a munkát. Izgalmas csoportdinamika alakult ki a munkacsoportban különböző frakciókból véleményeket képviselve, országokat, prioritásokat képviselve egyeztettünk, de mindezen különbségek ellenére sikerült valami közöset kidolgozni, és úgy tűnik, hogy ö, a barátságaink is megerősödtek pont a, vagy épp a különbségek ellenére. Az elnökség úgy tűnik, hogy nem jött el. Ezzel együtt hálámat szeretném kifejezni az elnökséggel szemben is, hiszen komoly hozzájárulás volt az elnökség hozzájárulása a folyamathoz. Nagyon rosszul indult az egész a tanácsban, de az elnökség kitartott, és sok probléma ellenére végül is ugye nem csak a tárgyalóasztalra helyezte ezt a dokumentumot, hanem sikerült abból egy nagyon szakmai és elvi alapon álló szöveget írni. Két dolog azonban bánt. Eredetileg az volt a célunk, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentjük, és Európát pedig megnyitjuk a technológiai fejlődés iránt. Az envi szabazások után azonban az a kérdés merült fel, hogy sikerült -e ezt az eredeti célt mert teljes mértékben elérni. És ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Sokkal ambiciózusabb céljaink voltak, Sokkal jobban szerettük volna az üvegházhatású gázokat csökkenteni, és Európát szerettük volna olyan helyzetbe hozni, hogy a 2020-as, 30-as kitűzött célokat, illetve a 2050-eseket megvalósíthassa. Nagyon aggaszt, és azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül, Árnyékelőadó társaim is többen így éreznek. Célunk volt továbbá, hogy Európában a technológiai fejlődést, fejlesztést felgyorsítjuk. Nagyon fontos cél volt ez, mert ha Európa nem lép előre technológiai értelemben, akkor lemaradunk, marginalizálódunk, és másodlagos, harmadlagos szereplővé válunk ebben a témában a világban. Ilyen tekintetben is sajnos rendszerszerű az elmaradásunk. A, a tanács blokkoló kisebbsége miatt nem tudunk tovább lépni, sőt egyfajta diktatúrát alakított ki, a kisebbség diktatúráját ez a blokkoló kisebbség. Egyes tagállamok félnek a jövőtől, nem mernek szembenézni vele, nem mernek döntéseket hozni, behúzzák a kéziféket, és így Európa is lelassul. Ez egy rendszerszerű hiba súlyos gond a tanács működésében. Ez egy óriási kihívás. Ha a tanács képtelen a jövőbe mutató döntéseket hozni, akkor elmulasztunk hatalmas lehetőségeket. Most pedig akkor szóljanak az árnyék előadók. Köszönöm szépen. Elias Kanyáze úr következik. Señor presidente. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ebben a vitában, amely részben az ájlukról szól, a megváltozott földhasználatról. Úgy kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, hogy időközben ne okozunk kárt az iparnak, illetve a különböző bioüzemanyagoknak. A bioüzemanyagok léte nagyon fontos, illetve fontosnak tartom ezt a megállapodást is, remélem, hogy mi hamarabb véglegesíteni tudjuk. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek, hiszen már az elmúlt ciklusban elkezdték az ezen a témával való munkálkodást. Torvalc úrnak és csapatának, Lavia úrnak szeretnék külön köszönetet mondani, az ő segítségük nélkül nem eh, értünk volna el ebbe a finis szakaszba. Megköszönöm az együttműködést, és megköszönöm azt, hogy lehetőséget biztosítottak a biztonság számára, hogy kifejtse véleményét. Ez a csomag sokkal erősebb, mint a tanács első olvasatú változata, és ez a parlament eltökéltségének köszönhető. Engedjék meg, hogy néhány szóval szóljak a konkrétumokról. Ami a bioüzemanyagok határértékét illeti, a megújuló energiaforrásoknak megfelel, az abban foglaltaknak megfelel az itt meghatározott cél. A tanács javaslata erre vonatkozóan 5% volt, ez tehát a közlekedésiben megjelenő a bioüzemanyag arány. Ez arra lehetőség, hogy az ájlukhoz megfelelően passzítsuk ezt a dolgot. Az Európai Parlament tárgyalása után 7%-ra jutottunk. Azt hiszem, hogy ezt a plafont még egy kicsit magasabbra lehetne emelni. Nagyon fontos az is, hogy a második generációs vagy újszerű bioüzemanyagokra való átérést is ösztönözzük. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok számára a cél érték 0,5% legyen a második generációs vagy modern bioüzemanyagok esetében. Ez nem kötelező érvényű érték, de szeretném, hogyha komolyan vennék ezt a tagállamok. Ez egyértelmű jelzés az ipar számára, illetve realistán, realista szakpolitikát alkalhatnak ki a tagállamok is. A Horizont 2020 illetve az egyéb erre vonatkozó célkitűzések sokat segíthetnek az ipar fejlődésében. A, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátása esetében 60%-os kibocsátás megtakarítást eh, helyezünk előtérbe a hagyományos üzemanyagokhoz képest. Nos, a legihető legfrissebb és legjobb tudományos adatok alapján eh, folytonosan fel kell mérni a eh, üvegház hatást okozó gázok kérdését. A bizottság és a parlament bizonyos kérdésekben nem értettek egyet, például a megújuló energiaforrásokról szóló célkitűzésekben. Sikerült megegyezni, és azt hiszem, hogy ez hatalmas előrelépés. Összességében azt hiszem, hogy sikerült azt elérni, hogy az iLook-nak megfelelő ellenpontot teremtsük, tehát jó csomag született a jelenlegi bioüzemanyagiparágat sikerül megvédeni, illetve a második generációs bioüzemanyagiparnak pozitív jeleket adunk. Azt hiszem, hogy a végső megállapodásban nem szerepel az els, a, parlament első olvasat, a parlament első olvasatjának összes mondata, de tudván, hogy milyen nehéz volt a tárgyalási sorozat, ez egyáltalán nem meglepő. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a különböző frakciók szószólói következnek. Elsőnek Helner úr következik, két percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Nils Torvaldsnak a munkát. Kiváló munkát végzett. És azok a célok, amelyeket a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban kitűztünk, túl gyengének, alacsonynak bizonyultak, és még ezeket a célokat sem ösztönöztük eléggé megvalósításukat. Svédországban a környezet pártja és a szociáldemokraták azon működnek, hogy etanollal működő járműveket terjesszenek el, Mondhatom angolul is, németül sajnos nem tudok. Esetleg éjszaka már tudok németül is, de most még nem tudok. Na, megpróbálom még egyszer. Tehát az etanolt egyesek a pokolba vezető útnak tekintik, mások a mennybe vezetőnek. A szociáldemokrata párt zöld tagjai, amikor a megújuló erőforrások arányának növeléséről beszélnek, minél gyorsabb átállást sürgetnek. Közben a benzin üzemanyag tartályok rozsdásodnak. A bio üzemanyag fontos kiegészítő része lehet az üzemanyag mixnek. Stabila och långsiktiga spelregler. Különösen olyan országokban, amelyeknek, mint Svédországnak is, ugye szállítási gondjai vannak. Tehát a jogalkotási javaslat akkor jó, hogyha kiegyensúlyozott, képvisel, kiegyensúlyozott véleményeket képvisel. Itt főleg a szocialistákhoz és a zöldekhez szólok, amikor ezt mondom. Fejleszteni kell a bioüzemanyagok minőségét, összetételét, nem szabad leállni. Csak szabad átlátható szabályok, átlátható világos szabályokra van szükség. Szerintem a zöldeknek is meg kell szabazni ezt a szöveget, mert ha nem teszik, akkor saját céljaik elérését hátráltatják. Dan úr következik. Köszönöm. És köszönöm Torvalds úrnak is azt a munkát, amelyet nem könnyű körülmények között végzett, és mégis sikerült kompromisszumokat megfogalmaznia és elfogadtatnia velünk. Amikor erről a témáról vitatkozunk, akkor fontos venni azt, hogy sok éven át nagyon rossz politikát követett az Európai Unió a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan. Én korábban egy civil szervezetnek dolgoztam, Afrika szarván végeztünk tevékenységet, és láttuk, hogy milyen hatásai vannak az Európában elfogadott rossz politikáknak. Például az, hogy bioüzemanyagra állítanak át területeket, olyan földterületeket, amelyeket lehetne élelmiszertermelésre használni. És hogy hogyan deteriorálódik azon közösségeknek az élete, akiket ez érint, és a földhasználat megváltozása milyen ökoszisztémában is érezhető változásokat okoz, és társadalmiakat és a klímaváltozás kapcsán is gondot okoznak. Ez a mostani kidolgozott csomag, csomag megint csak olyan, amelyel kapcsolatban fenntartásaink vannak. Az első generációs bioüzemanyagok arányát szeretnénk csökkenteni. Egyes tagállamokban már elkezdődött az átállás, és a tanács álláspontja kapcsán ez kiderült, amikor tárgyaltunk velük, ezért is annyira kevéssé ambiciózus a tanács, mert tanács, mert óriási eltérések vannak az országok között. Jó lenne, ha sikerülne egy lendületes irányt venni, mert a jelenlegi helyzet az említett hatásokat okozza a társadalmi közösségekre, az iparnak sem jó, és a legjobb szándék mellett is a jelenlegi rendszer még a korábban történt beruházásokat is elriasztja. Tehát el kéne ismerni azokat a korlátokat, amelyek között működünk. Jó lenne, hogyha a bizottság jobban hagyatkozna a tudományos eredményekre. Egyesek tagadják az általam említett negatív hatások létét egyáltalán, és különböző iskolák működnek egymás mellett. De összegészében ez a kompromisszum mégis támogatható, és azért én és a frakcióm támogatni fogja azt. Sí. Eh, señor Dank, tiene Dánsz úr, Glesos kolléga egy kékártyás kérdést szeretne föltenni. Elfogadja? Igen, akkor Glesos úr. Köszönöm. Dánsz úr, tudja azt, hogy a Himalájában történt földrengésnek is köze van a klímaváltozáshoz. Ugyanis a klímaváltozás a sarki térségek jegének olvadását, és így a geostrukturális viszonyok megváltozását is okozza. Dánszúr kíván erre reagálni. A földrengéseknek sok oka lehet. Ugye a tektonikus erők a fő okozói. Én szívesen hallgatom és elfogadom ezt az összefüggést is, amit a bioüzemanyagok kapcsán is egyesek felvetnek. Ha van egy ilyen összefüggés, akkor arra én nyitott vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezután a kis sci epizód után most térjünk rá Görling asszonyra. No está la señora Gerling. Nincs itt, Görling asszony. Akkor Herbrandi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem én is azzal, hogy eh, Starwald eh, előadónak a kiváló munkáért köszönetet kell, hogy mondjak. Nyilvánvalóan az eh, a problémafelvetés, amelyet a házon belül is, és illetve a tanácssal szemben felmerült, amelyet Lepage kollega első olvasatban való munkája elepén, alapján sikerült feltenni, az nyilvánvalóan kiváló. Hadd mondjam el azonban azt is, hogy az éghajlati célkitűzések a 2020-ig vitatottak. A 20%-os célkitűzést, hogy elérjük-e, ha végig gondoljuk, hogy tulajdonképpen 30 év alatt 95%-os csökkentést kell majd elérnünk, akkor nagyon kicsi a lépések, nagyon-nagyon pici lépések, és minden egyes milliméter persze fontos, de szüks- és szükséges ahhoz, hogy az igazán nagy lépést megtegyük. A tagállamok hozzáállása ma azonban úgy gondolom, hogy nem visz minket előre az éghajlatpolitika terén. Európában azzal büszkélkedünk, hogy a 2020-as célkitűzéseket tartani tudjuk. De ha megnézem saját országomat, Hollandiát, akkor azt látom, hogy szerencsére a gazdasági növekedés újra elindult, de mégis a CO2 kibocsátás növekszik, nem pedig csökken. Nos, ennek tükrében úgy gondolom, hogy alaposan meg kell vizsgálni ezt a területet. Pontosan ez az a kérdés. A a megújuló energia irányelv és az minőség irányelv eh, alapján nyilvánvalóan fontos, hogy előre lépjünk, különösen a mai változó világban. A meglévő politika azonban a, pol, a, a, a tudomány alapján fejlődik és alakul, pedig látnunk kell, hogy a bioüzemanyag nem az a szent grál, amiről még néhány évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy mindent meg fog oldani. Van, fejlődtek a bioüzemanyagok, de a üzemanyagok is, de a fenntarthatóságot is össze kell vele kapcsolni. Ez az, amit meg kell oldjunk. Szeretném még egyszer jelezni, hogy meg ugyan megszavazom az eredményt, de nagyon a kis eredmény. Na, Konyacsna asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A triológus alapján, amikor meggondoltam, hogy hogyan szavazzak majd a záró do- dokumentumról, akkor igazából nagyon szomorú voltam és csalódott. Mindannyian tudjuk ma, hogy a bioüzemanyagok a kapcsolatos innováció már önmagában problematikus volt, és az EU óriási hibát követett el, amikor az irányelvet meghozta, hiszen alapvető tényezőket nem vett figyelembe. A tájra káros környezetre volt, az EU környezetre, az élelmiszer hatékonyságra negatív hatással volt, és növekedtek az élelmiszer árak. A az irányelvvel kapcsolatos elvárásaim óriásiak voltak, de mégis volt több jele annak, hogy valami nem jól működik. Az európai lobbycsoportok naponta nyomást gyakoroltak, a környezet védők is mindig meg akarták határozni, hogy milyen kategóriát, milyen termékkategóriát, milyen állatfajt kell támogatni ennek érdekében, és így végül a tárgy, az árutárgyalásokra. tárgyalásokra azonban mégiscsak erős dokumentummal tudtunk eh, kiállni, de az eredmény az nem elfogadható, hiszen legyőzték a parlamentet és vesztett a környezet, és elsősorban a tagállamokon múlik, a döntés, és minden lényeges pontot feladtunk. Elveszítettük a 6%-os küszöböt az első generációs bioüzemanyagoknál, és nem tudtuk biztosítani azt sem, hogy a második és harmadik generációs üzemanyagokat támogassák, hiszen nem kötelező célokat engedtünk elfogadni. A jelenlegi megfogalmazással az Európai Parlament szinte semmit nem tudott elfogadtatni, amit az MV megszavazott. A zárószöveg egy picit javított a 2009-es eredeti verzió, verzión, és ennek alapján azt mondhatjuk, hogy öt év tárgyalás után nem sikerült tulajdonképpen semmit elérnünk. Ezért azt mondom, hogy a GUNGL-nek nincs szándéka arra vonatkozóan, hogy részt vegyen egy olyan játékban, amely megőrzi a jelenlegi helyzetet, és tulajdonképpen félreveszett ki rabolja és kifosztja a tájat és a nyereséget azoknak generálja, akik nem fordítják mások javát. Aikaut. Köszönöm, Eichhout úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Storvald úrnak, az előadónak, hogy óriási munkát vállalt magára. Nem volt könnyű a dokumentum, és egy, egyáltalán nem épülhetett a, a ház többségének támogatására és a, bizottság, a tanácsal való tárgyalása. Tehát köszönöm. Mégis az eredmény csalódása ad okot nekem is, de sokkal nagyobb csalódás az, hogy a tanács el se jött erre a vitára. Ez azt mutatja, hogy mi is a probléma. Mégpedig az, hogy a tanács tanácson belül a tagállamok nem igazán látják, hogy mi a probléma ennél a kérdésnél, és úgy gondolom, hogy ez egy borzasztóan rossz jelzés. Egyszerűen nem mutatnak érdeklődést. A tárgyalások során is világos volt, hogy, hogy ez a helyzet. Márpedig ez gond. Miért is tárgyalunk erről? 10%-os célt határoztunk meg a bioüzemanyagokra a közlekedési ágazatban, de mindannyian tudjuk, hogyha megnézzük a fejlődés történetét, akkor ez elsősorban az első generációs bioüzemanyagok, agroüzemanyagok fejlődése volt, amely nem hozta az éghajlatügyi előnyt, amit vártunk tőle. Ezzel kell csinálni valamit. A bizottság javaslatával plafont akartak, 5%-os plafont az első generációra rakni, a parlament legalább meg tudott a 6%-ban állapodni, de a tagállamok 7%-ot akartak. Sajnos azonban a tárgyalások során veszít készítettünk el kérdésben. Mi a parlamentként, parlamentként megállapodtunk a 7%-ban, ami szerintem nagyon-nagyon magas, hiszen egyszerűen csak rossz bioüzemanyagokkal tölti fel a célt, pedig nem ezt akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy a fejlettebbeket használják. Aztán a második probléma, hogy pontosan az innováció e miatt Európában a, a fejlett bioüzemanyagokat akarjuk, a tanács pedig semmit nem akart téren. Végül így lett a fejlett üzemanyagokra vonatkozó nem kötelező cél. Nagyon, nagyon gyenge ez a jelzés, nagyon kevéssé ösztönzi az Európai Unión belül az innovációt. A definíciók pedig rosszul vagy gyengén meghatározottak. Mindenki majd fejlett üzemanyagnak nevezheti önmagát. Mindenki ennek az új divatos hullámnak a részévé válhat. A másik pedig a föld használatváltozás. Mi azt akartuk, láttuk, hogy a, az indirekt, a közvetett földhasználat változás jelenjen meg a jelentésben úgy, és nem jelent meg. Egyszerűen túl sokat veszített a, a parlament szerintem, és ezért nem tudom támogatni ezt a megállapodást. De látom, hogy a bizottság itt van, ezért azt kérdezem, hogy mi lesz 2020 után? Tanulunk ebből a problémából? Tanulunk abból, hogy nem egy új, rugalmatlan célt kell meghatározni, hanem a középpontba az üzemanyag minőség irányelvet rakjuk. A cél a csökkentés legyen, hogy hogyan csökkentjük, nem pedig egy olyan technológia, amiről nem is tudjuk, hogy hogy hogyan fejlődik. A kérdés tehát 2020 után folytatjuk-e az üzemanyag minőség irányelvet, mert arra lesz egy új vita. És remélem, hogy akkor a tanács itt lesz, mert nagyon fontos ez a kérdés. Ha jól csináljuk, akkor valóban a közlekedési ágazatban csökkenhet a kibocsátás, ha nem, akkor a rossz technológiákat ösztönözzük, amit pedig el kell kerüljünk. Senyor, Köszönöm szépen. Aikaut úr, ketten is szeretnének önnek kékkártyás kérdést feltenni.

Kérem, hogy először válaszoljon erre a kérdésre, és aztán majd következik a következő kérdés. Azt hittem, hogy a két kérdést összevonjuk. Nos, először is a bioüzemanyag nem az egyetlen alternatíva és ez az egyik legnagyobb problémánk. Egy technológiát ösztönzünk a közlekedésben, amely dekarbonizálja az, az ágazatot, de van egy sor egyéb opció. Úgy gondolom, hogy túl sok, túl sok a figyelem erre az egy technológiára, politikai értelemben ez butaság. Úgy gondolom, hogy a dekarbonizáció valóban a középpontban kell, hogy álljon, de több opció van ebben a játékban. És az, amit most csinálunk, az baj, mert egyetlen egy rossz technológiára összpontosítunk, ami nem teljesítés. Ezért szerint, eh, nos, a, a szilárd, a foszilis üzemanyagok eh, nem biztos, eh, illetve valószínűleg valóban előtérbe kerülnek, pedig vannak olyan alternatívák, amik nem ezt a megoldást adják. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen tisztázni kell. Henner úr, Fjellner úr következik. Uh, Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy túlzottan a bioüzemanyagokra összpontosítunk az EU-ban. Egyetérte azzal, hogy ez a zöldeknek a hibája, és a, az ő tíz évvel ezelőtti lépéseinek, másodszorban pedig azt is mondta, hogy a bioüzemanyag a mezőgazdasági bioüzemanyagok nem teljesítenek. Tisztában vagy annak, hogy Európában az etanol gyártás harmadik fél certifikációval rendelkezik, és 90%-os CO2 kibocsátás csökkentést eredményez, és az első generációs bizonymanyag. Másodszorban, ha a parlament úgy szavazna, hogy ma önszavazott, tehát leszavazna ezt a jogszabályt, hogyha egy milliárd eurója lenne, akkor vajon merné ezt második generációs bioüzemanyagba, eh, fejlett üzemanyag, bioüzemanyagba befektetni, hogyha a parlament úgy döntene, mint ön, hogy megöli ezt a szabályozást és a bioüzemanyagok gyártási módját? All, Először is Fjellner úr, én az Envi mandátumát szavazom meg. Tudom, hogy ön leszavazta, mert ön semmit nem akarta a közvetett földhasználat váltáson, az a mezőgazdasági lobbit képviseli, ezt tudjuk régóta. De hogyha valóban változtatást akarna, akkor csatlakozott volna az Envi megállapodáshoz, de ezt nem tette. Úgyhogy a tárgyalásokban kész volt mindent feladni, ezt tudjuk. Úgyhogy az, hogy most úgy tesz, mintha a jó oldalon állna, hát talán egy kicsit korábban kellett volna hozzánk csatlakoznia, de nem vette ebben részt. Egy. Kettő. Ha különbséget akar tenni a jó és rossz között, akkor pontosan ez az oka annak, hogy figyelembe kell venni a közvetett földhasználatváltást, mert ez a legfontosabb kérdés. Hogyha nem vesszük ezt figyelembe, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a jó és mi a rossz. Ezért én azt támogatom, hogy vegyük figyelembe eh, az ILUC-t, tehát eh, nem az kell, amit ön mond, hogy legyen egy cél a mezőgazdaság ösztönzése. Az a lényeg, hogy az ösztönző, a jókat ösztönözők. Én támogatom a második generációs bioüzemanyagokat, ez a harmadik kérdés, és én a pénzemet nem Európában fektetném be, és elment az előadó hangja. No conviertan ustedes los tiempos. Kérem, hogy a fél percből ne csináljanak több mint egy percet. Ezért vettem el a mikrofont, sajnálom. Pedig úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Torvalds úrnak, komoly erőfeszítéseket tett. Sajnos azonban ez a kompromisszum egyáltalán nem kedvünkre való, sőt, még kompromisszumnak is nehezen hívható, arról van szó, hogy a tanács valamit rá akart erősíteni, és egyáltalán nem vették figyelembe a parlament álláspontját, vagyis az európai polgárok álláspontját. Megpróbáltuk megvédeni azokat a vállalatokat, amelyek a körforgásos gazdaságot támogatnak, de lehet, hogy a körforgásos gazdaságban nem is érdekli az EU-t. Azokról a cégekről beszélek, amelyek például a fa hulladékot használják fel, hogy bútorokat állítsanak elő ezzel az új irányelvvel ezeket a hulladékokat is a bioüzemanyagok, a modern bioüzemanyagok felhasználásához használ, ö, használnák fel. Mi lesz akkor Európában a körforgásos gazdasággal? Elvesztik a, el, elvesztik az alapanyagukat? Nagyon sok vállalkozásról beszélek, rengeteg kényszerül arra, rengeteg ilyen vállalat, hogy bezárjon. És mi a helyzet az a alapanyagokkal? Arra kérjük a bizottságot, hogy mi hamarabb vizsgálja ezt felül, az bioüzemanyagok esetében igazi zöld irányelvre van szükség, amely fenntartható hosszú távon. Köszönöm. Önnek is szeretnének föltenni egy kétkártyás kérdést. Grappini asszony. Elfogadja ezt? Parancsoljon Grappini asszony. Kedves kollégák! Konkurencia pentru cei Hogyha azt mondjuk, hogy megszavazzuk ezt a javaslatot, akkor tulajdonképpen az energiatermelés változik. Meg gondolja-e, hogy a konkurencia a, ne legyen a versenyben, illetve ne legyen verseny a piacon? Szóval Pedicini. Pedicini úr következik. Certo che abbiamo bisogno di Persze, hogy szükség van versenyre. De tisztességes verseny kell. Tisztességes versenyre semmi szükség nincsen. Olyan vállalatokról vannak, van itt szó, amelyek a fa hulladékot használják fel, tehát a körforgásos gazdaság részei. Ez prioritás. Ezek a vállalkozások szörnyen szenvednek, de hogyha elvesszük tőlük az alapanyagot, akkor ez mindenképpen rosszat tesz ezek a vállalatok csődbe mennek, nagy lesz a munkanélküliség, és a körforgásos gazdaság sem valósul meg. Köszönöm szépen. Bey úr. Kedves kollégák, nagyon nagy hibát követtünk el akkor, amikor az első generációs bioüzemanyagok fejlesztését elutasítottuk. Az Ecofis alása december 12-i tavalyi tanulmányával azt az alapot, amely alapján a bizottság 1998 és 2008 között a saját irányelveit megváltoztatta. Ha kell is fejleszteni a új típusú bioüzemanyagokat, figyelembe kell venni az eddig tett beruházásokat, mert nagyon sokan nagyon sokat fektettek már ebbe az ágazatba, a válság idején ezzel menekültek meg az elő, És a második generációs bioüzemanyagokra hivatkozva nem szabad az első generációsakba befektetett erőfeszítéseket alásni. A tanács által javasolt 7% ezért szerintem realistább hosszú távon, mint a, a magasabb célok. Franciaország egyébként nagyon komoly szerepet játszott a BART törvény elfogadásával már 1923-ban a mezőgazdasági termelők ösztönzésével a biozömügyomok termelésére. Csak nem szabad aluluk kihúzni megint a szőnyeg. Gracias. Señor Liz. Köszönöm szépen, Líze úr következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, mindenkinek köszönöm akik a kompromisszumhoz hozzájárultak. Torvalds úrnak elsősorban, a néppártnak és Fjellner úrnak, aki a tárgyalásokat vezette. Ez egy jó kompromisszum, és a néppárt támogatja is azt. Ö, óvatosan kell átállnunk, nem szabad a gyereket kijönteni a fürdővízzel. A gazdasági szereplőknek, a mezőgazdasági termelőknek, akik már beruháztak az első generációs bioüzőanyagokba nem szabad lehetetlenni tenni a fennmaradást, a továbblépést. A fogyasztókat is védeni kell. Nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy az EU bioüzemanyag politikája rontott el mindent, egy kicsit túlzottan drámainak állítják be sokan a helyzetet. Nem annyira fenntartható, mint gondoltuk, de még mindig fenntartható, mint a Föld gáz és a kőolaj alapú energiatermelés, tehát a cél legyen a második generációs üzemanyagok kifejlesztése, de ne öntsünk ki tehát mindent, amit eddig megteremtettünk. A modern bioüzemanyagok kifejlesztésének célja tehát kívánatos, de óvatos, körültekintő átállásra van szükség. A, a beruházókat nem szabad el riasztani, és majd 2020-ra vonatkozó bizottsági tervében a bizottságnak olyan célokat és módokat kell megfogalmaznia, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. És majd 2020 után lesznek ilyen második generációs bioüzemanyagok is. Mindegy, hogy most első vagy második generációsról beszélünk, az irányelv mindenképpen segít a kőolajtól való függetlenség, függőség csökkentésében, és ez volt ennek a célja is. Gracias. Köszönöm. Kofferát úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az üzemanyag minőségről szóló irányelvvel jó irányba tesz egy lépést az Európai Unió. Szeretnénk, hogyha a jövő zöldebb lenne és fenntarthatóbb. Fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament azzal büszkélkedhet, hogy kiállt a tárgyalások során az innovatív megoldások mellett, és megerősítette az Európai, Parla- az Európai Unió pozícióját a zöld gazdaságban, illetve a megújuló energiaforrásokban. Úgy vélem, hogy nagyon ambiciózus célokat fogalmaztunk meg. Sajnos a bizottság a normákat alacsonyabbra tette. Torvalc úrnak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, nagyszerű eredményt ért el. Az új szabályokkal az Európai Unió végre azt mondja, hogy véget kell vetni a versenynek az élelmiszerek és az üzemanyagok között sikerül azt is elérnünk, hogy a torzító hatásokat elimináljuk, ezeknek különösen a harmadik országokban volt súlyos a hatása. Úgyhogy ez bátorító jel, jó irányba haladunk, és reméljük, hogy nagyon sok tagállamot ösztönözhetünk ezzel, például a hazámat is, arra, hogy megfelelő irányba tegyen beruházásokat, és remélem egyszer majd visszatérhetünk erre a kérdésre, és azt is elérjük, amit eddig nem sikerült. Köszönöm. Tosanowski úr kap szót. Parancsoljam. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr. A klasszikus bioüzenyagok támogatása, illetve a 10%-os korlát hiba volt, amelynek negatív hatása volt a mezőgazdaságra, és örülök, hogy a bizottság ezt végre elismeri, és hajlandó változtatni rajta és még mindig túl ö, magas a korlát. Szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy a, a nemzeti szintű csökkentésekkel el lehet érni azt, amit akarunk. Saját hazámban a bioüzemanyagok sajátos ö, állami támogatástól függő ágazattá váltak. És itt egy alapvető ö, érdekkonfliktus van. A domináns üzemanyagok termelői az újak és a kormány között. Ez az 5-6 százalékos első generációs arány szerintem az egészséges, ezt támogat. Gracias. Köszönöm. Hajtem a úr következő. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. A bioüzemanyagok valóban vitatott kérdést jelentenek, és nagyon sok kérdéstben jó lenne, hogyha elő tudnánk lépni. Köszönöm ez irányú erőfeszítését az előadnak. Az üzemanyagokat ható, fenntarthatóan, gazdaságosabban kell használni. Ebben alapvetően fontos a gazdák, parasztok lét, közreműködése, hiszen hozzá tudnak járni ahhoz, hogy folyamatosan hatékonyabban és jobban használják fel az üzemanyagot. Az optimális és természetes üzemanyagok használatához, és a jobban a, kör, a körforgó gazdasághoz jobban hozzá tudnak járulni. Ehhez azonban észszerű célokat, célokat kell meghatározni, és innovációval, kísérletekkel kell segíteni munkájukat. Új betekintést kell tudni adni ebbe a területne. A mezőgazdaság jelentős mértékben hozzájárul az e, a társadalom kihívásainak megoldásához. Senyor. Köszönöm. Bojlen asszony. Köszönöm. A két alapvető kérdés áttekintésére öt évre volt szükség, és sok mindent a, amiatt vesztettünk el a csatákban, mert a parlament nem volt elég erős a tanácssal szemben, és sok célunkat nem értük el a tanács merevsége miatt. A földhasználat változásának, indirekt változását sokkal jobban kellett volna képviselni, és sokkal alacsonyabb korlátot kellett volna meghatározni a 7%-osnál az első generációs bioüzemanyagokra vonatkozóan, ahhoz, hogy a környezeti és társadalmi szempontok érvényesülhessenek. Öt év nehéz tárgyalás után most tudom, hogy sokak szeretnék ezt a témát már letudni, de a fenntartható közlekedés célja szempontjából még csak az folyamat kezdeténél járunk. Señor Hausling. Köszönöm szépen, Hausling úr. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, abban egyetértünk, hogy változtatni kell az agroüzemanyagok tekintetében, de hogy hogyan, az nem mindegy, és amit most itt megcsináltunk, ez nem elegendő. Tíz évvel ezelőtt óriási ambícióink voltak, de a bioüzemanyagokkal kapcsolatos reményeink nem teljesültek, sőt kiderült egyesekről, hogy még bizonyos értelemben rosszabbak is, mint a fosszilis üzemanyagok. Ezt el kell fogadni. A szója olajnál például, vagy a palma olajnál ezt láttuk. És nagyon sok szempontot továbbra sem veszünk figyelembe. Nem lehet tökéletes jogalkotást teremteni, minden szempontot figyelembe venni. De azt, hogy bizonyos fontos szempontokat direkt nem veszünk figyelembe, ez nagyon rossz megközelítés. Még egyszer kell arról beszélni, hogy mely tényezők azok, amelyek elhanyagolhatatlanok. A 10%-os céltól azt remélik, hogy beruházás ösztönző lesz, de ez szerintem a rossz út. Kedves kollégák, én a második generációs bioüzemekben sem hiszek. Ha látjuk, hogy mekkora ezeknek a potenciája, mekkora területen lehet ilyesmit egyáltalán termeszteni, akkor látjuk, hogy ezeknek eleve kicsi lehet csak az aránya. Nem biztos, hogy érdemes fejleszteni. Inkább a közlekedés politikában kéne nagyot lépni, sokkal takarékosabb járműveket építeni, új közlekedési koncepciókat kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mazuronis kolléga következik. Mėly kolegos, paskatos pereiti prie biodegalų gamybos būtinos jau šiandien. Köszönöm szépen. A bioüzemanyag alkalmazása rendkívül bonyolult kérdés, meg kell nézzük, hogy milyen az Európai Unión belül a bióüzemanyagok alkalmazására vonatkozó előírások összessége. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyünk olyan szempontokat, amelyek a különböző tagállamok gazdasági helyzetének eltérőségeit is elfogadják. El kell tudni ezt a helyzetet fogadni. A piac gazdasága, a beruházás védelme, Alapvetően fontos, ezt biztosítani kell. Másodszorban az új technológiák alkalmazása kiemelkedő jelentőségű, a termelési folyamat egyszerűségéhez kell, hogy hozzájáruljon, és a bioüzemanyagok árának csökkenéséhez. De a technológia még mindig gyerekcipőben jár, ezért a kutatás, technológiai fejlesztés támogatást kell, hogy kapjon a bioüzemanyagok kutatása terén. Csak itt tudjuk a célt eh, hozni. Köszönöm. Egy kék kártyát szeretne önnek, kártyás kérdés szeretne önnek föltenni Frunzulika úr. Ezt elfogadja? Parancsol Frunzulika úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mazuronis úrnak szeretnék egy kérdést feltenni. Ön szerint az Európai Bizottságnak honnan, hogyan kéne ösztönözni a második generációs bioüzemanyag gyártást? E, úgy gondolom, úgy gondolom, e, kedves kollega, hogy ez a dokumentum, amiről ma beszélünk, választ ad kérdésére egyrészt. Másrészt pedig mind a tagállamok érdekét, mind pedig a, a különböző tagállamok eltérő helyzetét figyelembe kell venni. Az eddigi beruházások az ágazatban szintén fontosak, ezt nem szabad elfelejteni. Elfogadható kompromisszumot kellene elérnünk, amely

illetve szeretnénk csökkenteni az üvegház, a hatás, üvegház hatást okozó gázok kibocsátását is. Szeretnénk, hogyha nem vennék el a földtulajdonosoktól bioüzemanyag létrehozására a földterületet. Az üvegház hatást okozó gázokat csökkenteni tudjuk, hogyha bioüzemanyaggal vágy, vágyjuk fel a hagyományos a hagyományos üzemanyagokat, de nem szabad ezt úgy tenni, hogy a föld használat teljes mértékben megváltozik. Ugyanakkor meg kell védeni az első generációs bioüzemanyag gyártókat is, ők a jelenlegi európai jogszabályoknak felelnek meg. Szeretnék Torvalc úrnak köszönetet mondani, gratulálok neki, de a többi kollégának is, akik együtt működtek és segítettek a tárgyalások során a lett elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, illetve az MV szakbizottság elnökének nem volt egyszerű a tárgyalás, de sikerült a bizottság támogatásával elérni azt, hogy megállapodásra jussunk. Nem fogok most konkrétumokról beszélni, ahogy ezt a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők tették, de úgy gondolom, hogy összességében ez volt az egyetlen lehetséges kompromisszum. Ez mindenki számára nem kielégítő, nem mindenki boldog ettől, de ez az egyetlen lehetséges, ez volt az egyetlen lehetséges kompromisszum, ez volt az egyetlen olyan dolog, amit el tudott fogadni mind a három intézmény. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Leinen úr. Köszönöm, elnök úr. A két irányelv felülvizsgálatáról szóló vita megmutatta, hogy a jövőben a második generációs bioüzemanyagokra kell helyezni a hangsúlyt. Heusling úr, ez nem csak szénát jelent mezőgazdasági hulladékot, hanem új típusú nyersanyagokat is, mint például az algák. És én ösztönzöm a bizottságot arra, hogy ő is ösztönözze ezen anyagok kutatását és piacosítását. Végül is van erre vonatkozó program az Európai Unióban. Biomasszából lehet például repülőgép üzemanyagot is előállítani, valószínűleg te, teherautó üzemanyagot még nem, meg repülő üzemanyagot nem, de a személyautó forgalomban igen, ott viszont persze a hidrogénes és az egyéb alternatívák is megjelentek. Biztos, hogy az első generációs bioüzemanyagokat vissza kell szorítani. 5,5%-ot szeretünk volna, most ebből 7% lett. Ez még több földhasználathoz vezet majd. Nem jó, hogy az árok tényezőt nem számítják bele a számításba. Már 2009-ben a parlament csak olyan feltételek mellett fogadta el az irányelvet, hogy az ILOC tényezőt figyelembe vegyék. Most megint elpazarlunk több évet, ez a klímapolitika szempontjából óriási bűn, mert ezáltal ö, mégiscsak több kibocsátás fog kimenni a levegőbe, mint amennyit terveztünk. Köszönöm szépen. Jakievic úr következik. Köszönöm szépen. Ez az irányelv egy új politikát irányít, indíthat be a bioüzemanyagok vonatkozásában. A bizottság ugyanis azt javasolta, hogy csökkentsük az, a, az üvegház hatást a kibocsátások csökkentésével. Az eredeti munka elején ö, nagyobb volt a lelkesedés, a végeredmény nem igazán kielégítő. A tagállamok és az ipar a saját kibocsátását kell, hogy jelentse, de nagyon különbözőképpen valósul ez meg a különböző tagállamokban. Például Lengyelországban is az irányelv elsősorban mezőgazdasági károkat okozott, más hatást nem nagyon reagál, generált. Tehát mi tartózkodni fogunk a szavazáskor. Señor Silikiotis. Silikiotis úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen fontosnak tartom, hogy a megülő energiaforrásokat támogassuk a közlekedésben is. Ez nyilvánvaló, erre most sokkal nagyobb szükség van, mint bármikor. Ebben az irányelvben nagyon sok jó dolog van, de nagyon sok dolog hiányzik is belőle. Párhuzamos szakpolitikákra van szükség, hogy növeljük a megújuló energiaforrások részesedését. Fontosnak tartom azt, azt is, hogy az intézmények egymással együttműködjenek. A tiszta energiaforrásokat kell támogatni, csökkenteni kell a fogyasztókra hárult árat, és segíteni kell a megújuló energiaforrásokat előtó cégeket. A közlekedés esetében az Európai Unió komoly finanszírozást nyújt a közlekedési a különböző hálózatoknak, de fontos, hogy figyelembe vegyük itt a, a környezetvédelmi szempontokat, hogy alacsony legyen a széndiokszid kibocsátás, és nagyon fontos az energia hatékonyság és a megölő energiaforrások részesedése. Köszönöm szépen, Helmer úr! Mr. President, we in my party hold... Elnök úr, Pártom és én nem foglalkozunk különösen a bioüzemanyagokkal, de igenis aggaszt minket az a bizonytalanság, amelyet a bioüzemanyaggal kapcsolatban a parlament elindított. Először 10%-ot határoztunk meg, van egy ágazat, amely óriási beruházásokat tesz, van egy nagy vállalat, amely fél milliárd eurót investált egy bioüzemanyag finomítóba óriási károkat okozunk a beruházóknak, egyszerűen levágjuk őket az igényektől, a szükségletektől, így nem lehet gazdaságot vezetni. Sőt, úgy látjuk, hogy a, világ, a világot elönti az olcsó olaj és gáz, és ez a helyzet még jó ideig így lesz. A CO2 kibocsátás növekedni fog még évtizedekig, függetlenül attól, hogy mi ebben a házban mit csinálunk. Elnök úr, hadd tanácsoljak valamit a kollégáknak szokjanak hozzá a gondolathoz. Gracias. Köszönöm szépen. Robé úr, semmi bajom önnel, higgyel. Véletlenül ugrottam át a nevét. Ön következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, és egészen őszintén <laughs> elhiszem, hogy nem szándékosan tette ezt. Nos, a bioüzemanyagok már régóta úgy tűnik, mintha a legjobb megoldás lenne a problémánkra, olyan problémára, amelyet a bizottság, a tanács és parlament régóta tárgyal. E drámai módon próbálják csökkenteni a bioüzemanyagok arányát, ez is azt mutatja, hogy nagyon alaposan meg kellene fontolnunk, hogy miről döntünk. Litvániában négy üzemet alapítottak a bioüzemanyag gyártásra, úgyhogy éppen ezért úgy gondolom, hogy védeni kellene 2020-ig az ilyen jellegű beruházásokat. Fontos lenne az is, hogy a földhasználati változásokat is figyelembe vegyünk, és az új beruházásokat a gazdaság fejlődésére fordítsuk. Köszönöm, elnök úr. Tény, hogy ez a kérdés nagyon vitatott évek óta az Európai Unióban. Próbáltunk odahatni, hogy a bioüzemanyagok fejlesztése beinduljon, és azt láttuk, hogy, és ez kicsit csalódást okozott, hogy ezeket megkérdőjelezik. Lehet, hogy nem elég ambíciózus e, ez a szöveg egyeseknek, másoknak túlzottan is. Szerintem ez jelenti pont azt, hogy kiegyensúlyozott. Meg kell őrizni a már e, elvégzett beruházásokat a bioüzemanyagok első generációja kapcsán, de arra is oda kell figyelni, hogy tudni kell, hogy ne legyenek ezek az élelmiszereplő növénytermesztés konkurensei, ne vezessenek a mezőgazdasági földek elhagyásához. Tehát minőségi változásokra van szükség, beruházásokra továbbra is, és hosszú távú tervezésre. Meggyőződésem, hogy ha a eddigi számítási módszer, amelyet ugye nagyon sokan vitatnak, a földre vonatkozó hatást is, még felülvizsgálatot igényel, és ez a megállapodás annyiban bölcs, hogy ezt a számítást most újabb alapra helyezi, és fejlesztésre ösztönöz pragmatikus módon, ugyanakkor nem ö, kötelező módon, amíg nem tudunk biztosat. Európának nem szabad ö, a technológiai szempontokat elhanyagolnia, igenis szükség van ezekre az anyagokra és a kutatásra ezen a területen. Köszönöm szépen, Párnyó úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, végre eljutottunk a, a, a elvileg lehetséges megoldás végéig, végére szeretnénk úgy üzemanyagot generálni, hogy ehhez nem kell kőolajat, földgázat felhasználni. Hát sajnos nem igazán volt sikeres az előző vállalkozásunk. Örülök annak, hogy az Európai Parlament végre lemond azokról a bioüzemanyagokról, amelyek nem voltak, amelyek nem töltötték be a hozzánk fűzött reményeket. Párizsban a, a Párizs és a COP21 előtt, azt hiszem, hogy ez mégis jó jel az Európai Unió részéről. Mindenképpen támogatni kell azt az, azt az ipari előállítást, ahol alacsony a szénfelhasználás. Fontosnak tartom azt is, hogy a bioüzemanyagok meghatározásában figyelembe vettük az ILUK szempontokat, így elképzelhető, hogy végre eljutunk a megfelelő bioüzemanyagokig. Ez fontos etap a fejlődésben. A jövőt a második generációs bioüzemanyagok jelenti, tehát végre, hát az kell fordítani az első generációs bioüzemanyagoknak. Európa végre rájött arra, hogy a bioüzemanyagok nem jelentenek választ a klímaváltozásra. Most a tagállamokon a sor. Franciaország 2020-ig 250 ezer munkahelyet kíván létrehozni a, bűe, a második generációs bioüzemanyagok ágazatában. Ez egy nagyon komoly kihívás, és decemberben Párizsban majd beszélünk is erről a COP21-en. Remélem, hogy a mai döntés jó irányba halad. Köszönöm. Köszönöm. Görling asszony. Thank you, Köszönöm, elnök úr. És az előadónak is köszönöm, hogy sokat dolgozott ezen a dosszién az előző parlament kezdte már a gondolkodást, és remélem, hogy most elértünk a folyamat végére. Úgy tűnik, hogy senki nem akar itt a felelősséget vállalni 2008 megállapodásai és a 10% mellett, pedig én akkor is tudtam, hogy ez rossz gondolat. Örülök, hogy a 7%-ban sikerült megállapodni, mert az első gondolat a dosszié kapcsán, ami az ember eszébe jut, az, hogy hogyan lehetne a beruházók közében uralkodó bizonytalanságot enyhíteni. Tehát ha hosszú távon akarunk ö, ö, diktálni, tervezni, akkor észnél kell lennünk, és nem lehet ö, véletlenszerűen kihúzni a dugót a kádból. Tehát a 7% egy jó kompromisszum. A második gondolat az állok tényező kezelése vagy nem kezelése erről most már csak jelentést kell tenni, és nem számítják be. Ennek örülök, mert világos, hogy az ILOC-ra vonatkozó tudományos eredmények nem eléggé megalapozottak, a modell nem működik, és majd vegyék figyelembe, hogyha meg tudják indokolni, hogy miért szükséges. Végül pedig a parlament szerepéről szólnék. Torvalds úr előtt le a kalappal, de sokkal jobb lett volna, hogyha a bioüzemanyagokra vonatkozóan kötelező célokat sikerül megfogalmazni. Úgy tűnik, hogy nem sikerült a frakcióknak ebben megegyezni, és ez viszont hát nem jó fényt vett azokra, akik tárgyaltak. Mahur következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és a módosítomról szeretnék beszélni, amely a hagyományos bioüzemanyagok arányának csökkentését 6%-ra helyezte volna. Sőt, szívem szerint ezt az egész irányelvet törölném. Mert a jelenlegi rendszer túl rosszul szabályozott, egyes országokban éjséget generál, és oligarchák gazdagodnak meg, például a köztársaságban is, például Babis úr nálunk, aki megveszi a politikusokat, és ebből a gumiparagrafusból csinál magának vagyont, szőlőmagolaj termesztéssel, megvette már a média csatornákat is, és gyakorlatilag a szavazókat is, és miniszterelnök helyettesé kezd avanzsálni. Mindezt a bioüzemanyagokra adott EU támogatásokból építette föl. Úgyhogy maradjunk a 6%-nál, ha lehet. Köszönöm, Köszönöm Langen úr. dargestellt hat. Köszönöm szépen, elnök úr. Frakcióm szóvívője voltam 2008-ban, és akkor a zöldek és Torben sem tudott elég hangosan beszélni, és most az egészet megfordítjuk, és azt mondjuk, az előadó hangját nem hallják a tolmácsok. Ah, Újból kezdem, köszönöm szépen, rendben. Ez így már jobban működik. Tehát, elnök úr, szeretnénk Torvald kollégának először a köszönetemet mondani, hiszen jobb az eredmény, mint korábban. Ez a helyes középút a fogyasztóvédelem, beruházók védelme, és különösen Thomas 2008-as zöld előadó jelentésében felvetett problémák között. Ott nem lehetett elég magasra ragni a, az értéket, akkor is a bioüzemanyagok mérlege már ismert volt, semmi új nincs ebben. Tehát be a krumplit, ki a krumplit, szóval jó az eredmény, a, úgy, ahogy az Ipari Szakbizottság határozott első olvasatban róla, azt mind elértők figyelembe veszik a közvetett földhasználatot, amely a bioüzemanyagok alkalmazása miatt, a hiányzó kutatási eredmények miatt most nem alkalmazható. Az értékelés a jövőt veszi figyelembe, a 10%-os maximális határérték jó és képviselhető, még akkor is, hogyha magasabb, mint amit a parlament javasolt. A hagyományos bioüzemanyagok ezzel beruházási biztonságot kapnak, az a 0,5%-os operatív cél a második generációra szerintem nem elég ambiciózus, de a négyszeres négyszer is már lesöpörték az asztalról, nagyon sajnálom, hogy a bioetanol célja nem megfelelő, pozitív az, hogy 2020-on is tovább folytassák ezt a kompromisszum, tehát összességében pozitív, a piac stabilizáció, CO2 kibocsátás között egyensúlyt tart, és most a biztosokon van a sor, hogy a 2020-on túl is, hogyha akarunk szabályozást, akkor önbiztos úr álljon elő egy új javaslattal. Köszönöm. Gracias. Señor. Köszönöm. Kádenbach asszony következik. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr. A kompromisszumot teljes meggyőződéssel kell össze lehet elfogadni, vagy pedig épp elfogadhatónak. Nos, ez a második az, ami jelenleg rám vonatkozik. Jobb, mint a korábbi, de hát gyakran kérdezik, hogy miért vagyok a bioüzemanyag ellen, olyan jó, ha jól hangzik. Nagyon sokan itt emlékszünk még arra, hogy valami jót akartunk hozni a döntésünkkel annak idején, de tulajdonképpen áthelyeződött a hangsúly a, az emberi és állati élelmiszerről és tápanyagról most a termelés hangsúlya az üzemanyagra helyeződött át. Ez az úgynevezett bioüzemanyag, mezőgazdasági üzemanyag nem az, amit vártunk, hanem tulajdonképpen az egész dolog oda vezetett, hogy a földhasználat megváltozott. Nem csak Európában, hanem harmadik államokban is. Úgyhogy összességét tekintve azt veszélyeztetjük most, hogy mindaz, amit jó szándékkal tíz évvel ezelőtt elhatároztunk, időközben pont az ellenkezőjébe csapott át. A 10% elfogadható kompromisszum, már gyakran hallottuk, természetesen a tervezés biztonságára és a beruházás biztonságára is szükség van. Úgy gondolom, hogy ez a tervezési biztonsága 7%-nál nagyon-nagyon magas cél, a 6% is már kompromisszum lett volna, sokkal jobban szerettük volna azt. De általában figyelnünk kell arra, ami ma többször elhangzott, mégpedig, hogy folytatni kell, hogy új, fejlődő termelés van most, olyan, amely a mobilitást tudja garantálni a lehető legalacsonyabb terhe- terheléssel. Ez az, aminek Európára szüksége van a jövőben. Senyora Ayuso. Ayuso asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, a lett elnökségnek és a bizottságnak, hogy sikerült elérni ezt az eredményt, és egyáltalán nem volt könnyű erre a megállapodásra jutni. Úgy kell ösztönözni a második generációs üzemanyagok előállítását, hogy közben védjük az első generációs üzemanyagokat gyártó cégeket, és jó, jó eredmény. Én emlékszem arra, hogy annak idején a zöldek milyen lelkesen érveltek kötelező érvényű és még ambiciózusabb célkitűzésekért, amikor az előző irányelvet tárgyaltuk. Fontosnak tartom, hogy az így létrejött bioüzemanyag cégeket védjük, és úgy gondolom, hogy arra is szükség van, hogy a közlekedésben törekedjünk arra, hogy még nagyobb legyen a bioüzemanyagok részesedése, de természetesen leginkább a második generációs üzemanyagokra kell gondolnunk. Az elméletből a gyakorlatra úgy kell áttérnünk, hogy ezeket a szempontokat mind figyelembe vesszük. Pontosnak tartom, hogy a közlekedésben a 2020-as és 2030-as célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen, Bocs úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, a mai napon egy olyan javaslatról fogunk szavazni, amely nem felel meg a parlament elképzeléseinek a üzemanyagokról, és az eredeti bizottsági javaslattal is csak köszönő viszonyban van. A tagállamok kéréseinek teszünk eleget, és a tagállamok bizonyos vállalatainak. Nem vagyok meglepve, hogy a tanács arra se vette a fáradtságot, hogy eljöjjön ma. A tanács a tanács egyértelműen egyfajta demokratikus deficittel rendelkezik. A bioüzemanyag piac kétharmada első generációs bioüzem bioüzemanyag létrehozásról szól, tehát a, nagyon nagy a részesedésük. Sokkal többet tudhattunk volna elérni. Jó lett volna, hogy odafigyelünk az innovatív iparágak, vállalatokat képviselő civil szervezetekre. Jó lett volna, hogyha az innovációt támogattuk volna, sajnos így csak nem kötelező érvényű célkitűzéseink vannak. Vannak tehát vannak tehát kétségek, de azt hiszem, hogy a status quo-nál még ez az irányelv tervezet is jobb. Hatással van a földhasználatra a bioüzemanyagok ösztönzése, de úgy gondolom, hogy nagyon rossz jel az, hogyha még egyszer lenyeljük azt, amit a tagállamok ránk kényszerítenek. Elnök, köszönöm. Grzibur. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm a szót. Ez a megoldás, amit most 2008-ban elfogadtunk, tükörként mutatja meg, hogy az európai jogalkotás milyen katasztrofális gazdasági és egyéb hatásokkal járhat. Elfogadtuk a 10%-os célt egy végtelen időszakra vonatkozóan. Ez egy beruházási választást jelentett sokaknak, beruháztak sokak ebbe ez alapján a bioüzemanyagok fejlesztésébe és az európai termesztésébe a bioüzemanyag növényeknek Például különböző magok termesztésébe. És a helyi üzemanyagokat kiszorítja a pálma olaj. Ez az energetikai kérdéseknek nem adott megoldást. Most gyakorlatilag a szemétbe dobjuk ki egészében a korábbi élelmiszer alapú növénytermesztést. 10 millió tonna élelmiszer kerül a kukákba, ezt pedig végül is valahol megtermesztették. És itt nem csak a bioüzemanyagok akadályozzák meg, a bioüzemanyag növények, a, a, a növény élelmiszereplő növénytermesztést, hanem az élelmiszereplő növénytermesztést is nagyon hatékonytanul használjuk föl. Itt lehetne energia megtakarítást eh, elérni. Mindez nem jelent most semmiféle forradalmat a meglévő viszonyokhoz képest. Köszönöm, Zurinja úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. A legutóbbi irányelv megelőzte az Energiaunióról szóló nyilatkozatot. Itt az ideje annak, hogy újra értékeljük a helyzetet, tehát egészen új perspektívában beszélünk most már az energiahatékonyság, az energiaellátás biztonsága, az, az energetikai kutatások főszerepet kaptak. Én úgy gondolom, hogy ez az irányelv tervezet eléggé kiegyensúlyozott, arra kérjük fel a bizottságot, hogy a megújuló energiaforrások ra vonatkozóan 2020-ra tegyen egy nagyra törő javaslatot, vagy az új generációs bioüzemanyagok esetében, és sikerült kiegyensúlyozottan fogalmaznunk, tehát megfelelő egyensúlyt teremtettünk az üvegházhatás okozó gázok kibocsátása, illetve az élelmiszer termelés között. Fontosnak tartom, az elektromos mobilitást, bioüzemanyagokat és megül energiaforrásokat lehet felhasználni, és helyi energiaforrásokat lehet ezzel kiaknázni, ezzel csökken az energia, energetikai függőségünk, és új éra kezdődhet a közlekedési szektorban hogy mi történik 2020-ig, az nagyban meghatározza majd azt, hogy képesünk, képesek vagyunk-e átállni, és Európának mindenképpen ambiciózus célokat kell megvalósítania, hogy erre van szüksége a Földnek. Köszönöm szépen, bele úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, jó napot kívánok, kedves kollégák! azt hiszem elmondhatjuk, hogy örülhetünk annak, hogy több éves eh, tárgyalást követően végre megállapodás van a bioüzemanyagokra vonatkozóan, még ha nem is tör, eh, tökéletes, de mégis a fejlett eh, üzemanyagokra nézve jónak tekinthető, úgy gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket még megoldhatunk, de mégis a negatív hatásokat csökkenti, jobbat tesz az éghajlatnak az, amit most döntünk. Termelhető lesz a, a fejlett üzemanyagok, bioüzemanyagok termelése. Természetesen egyértelműen rámutatnunk ezzel, és egyértelmű üzenetet küldünk a beruházóknak, a gyártóknak, hogy az ertőgenerációs üzemanyagokat is ö, ö, tovább, a termelését tovább vihetik. Az első és nagyon fontos lépés ez az, annak az irányában, hogy az új energiaforrások alapján az elektromos közlekedésre is áttérhessünk. Ez, az, mint mondtam, tehát a jó irányba az első fontos lépés, és az egyik első pillére az energia az energiagazdálkodásnak, amelyet meg kell valósítsunk. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm, Sofoli úr. Grazie, Presidente. Dopo anni di... Köszönöm szépen. Évekig tartott a vita a bioüzemanyagok jövőjéről Európában. Ezután az Európai Parlament végre eljutott odáig, hogy szavazni fog ebben a témában, ami egy nagyon fontos etap a klímaváltozás elleni harcban, illetve a zöld gazdaság ösztönzésében. Föntésnek, fontosnak tartom a fenntartható fejlődést, és hogyha ezeket a szempontokat veszünk figyelembe, akkor mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy sokszor a bioüzemanyagok első generációja földterületet vesz el az élelmiszertermesztéstől, és a széndiokszid kibocsátást is növeli. A tanácsban komoly ellenállásba ütköztünk, ehhez képest ez a lehető legjobb megállapodás. Úgy gondolom, hogy a jövőben komolyabb célkitűzéseket kéne kitűzni magunk elé. Az Európai Uniónak vezető szerepe kell, hogy legyen a klímaváltozás elleni harcban. A zöld gazdaságot kell fenntartható módon különböző szakpolitikákkal ki építeni, de nem lehet szociális intézkedések nélkül a válságból kilábalni, és csak akkor megtehető ez, hogyha megfelelő mennyiségű munkahelyük van. Köszönöm szépen, Linz úr. A prezident. Elnök úr. Kedves kollégák. Köszönöm azoknak a kollégáknak a munkát, akik a témával foglalkoztak, és hosszú éveken át kitartottak a vitákban, és kompromisszumos megegyezésre jutottak. Örülök annak, hogy a tanácssal is sikerült végre megegyezni, és meggyőződésem, hogy ez alapvetően ö, kielégítő eredmény. A bioüzemanyagok komolyan hozzájárulnak a megújuló energiaforrások arányának növeléséhez és a széndiokszid csökkentéséhez. A kitűzött EU-s célok között ugye a legfontosabbak közé tartozik az energiafüggetlenség. A bioüzemanyagok az első generációsok kapcsán kiderültek gondok, de kompromisszumosan megoldottuk őket, és most fontos, hogy a politikai döntések hosszú távúak, kiszámíthatóak legyenek, hiszen a vállalkozások hosszú távú, kiszámítható környezetet igényelnek. Az ILUK tényezők figyelembevételed be nem számítása ugyancsak jó kompromisszum, jó döntés. Ezzel egy kicsit kitoljuk az időt, addig a korig, amikor már megbízható tudományos eredmények támogatják annak beszámítását. A bioüzemanyagok tehát fontosak, de nem szabad, hogy összességében a természet, a mezőgazdasági hasznos földterület mm, kárára termesszék a növényeket, amelyekből készülnek. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, mondja Kumpel a Natriasszony. Én tagja voltam a biogazdasági munkacsoportnak, és ebben a minőségekben is örülök annak, hogy most kompromisszum született. A cél az kéne, hogy legyen, hogy a 2020-as általános célokat, sőt a még későbbieket szolgálja a mostani jogalkotás. Ezek nagyon hamar eljönnek, ezek az évtizedek, és a széndiokszid kibocsátás csökkentése a közlekedés ágazatnak bioüzemanyagok nélkül elképzelhetetlen. Észak-Európa erdői keletkező hulladékokat is fel lehetne használni bioüzemanyag termeléshez. És így csökkennének a kibocsátások is. A jelenlegi javaslat azonban az iparnak nem ad kellő kiszámítható kereteket, és sajnálom, hogy nem születtek kötelező célok. A tagállamoknak túl nagy a szabadsága. Finországban a 10%-os célt már elértük a kibocsátások csökkentése területén, ha a bizottság azon dolgozik, hogy belső piacot teremtsen, akkor a bioüzemanyagoknak is teremtsen meg a belső piacát. Köszönöm szépen, Köztinger asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom a kollégákhoz, akik ezt a megállapodást üdvözlik. A jelenlegi javaslatot támogatják. Attól tart mondtok, hogy az ideológiai viták, mint a mai is, nem vezetnek sehova. A vállalkozásoknak nincsen tervezési biztonsága, és ez súlyos gond. Egy relatív kiszámíthatóság, amit ez a szöveg megteremt, az jó, de még nem elég. Jó irányba tett lépés. A bioüzemanyagokat tovább kell fejleszteni, nem szabad egydimenziális vitává tenni az erről szóló eszmecserét. Ausztriában a bioetanol termelés melléktermékeként például 100%-os növényi alapú fehérjét is termelnek, ami nagyon jó takarmány. Ezek a tudományos eredmények, amelyekre most támaszkodhatunk, még nem eléggé kiérleltek de reméljük, hogy hosszabb távon már jó tudományos bázisunk lesz, és 2020 utára is kell tervezni. A széndiokszid kibocsátás csökkentésének fő célját el kell érnünk. Fontosnak tartom a haladó bioüzemanyagok fejlesztését, amelyek leginkább organikus hulladékokból lennének a jövőben előállíthatók. Nyor Kelly. Kelly úr. Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm biztos urat. Hadd mondjak néhány szót ebben a fontos témában. Kányéte biztos úr megtisztelt minket a látogatásával. Az Energia Unió dolgozunk, szeretnénk csökkenteni az importált foszilis üzemanyagok arányát, és saját lábra állni. A bioüzemanyagok fontos szerepet játszhatnak ebben, főleg a közlekedésben. Nem eléggé gyors a kibocsátás csökkentés, és ha a gazdaság talán újra nő, akkor megint egyre több autó lesz az utakon. Úgyhogy a néppárt párton belül mi úgy gondoljuk, hogy amit itt a szövegben leírunk, az jó kompromisszum, mert nem dobjuk ki a csecsemőt a fürdővízzel, hallgatunk azokra a hangokra, amelyek azt mutatják, mondják, hogy a második generációs fejlett bioüzemanyagoknak előtt van jövő, és a beruházók tervezési biztonságát is szolgálja a szöveg, Európa így megállhatja a helyét a következő évek versenyében. Az utóbbi időben sok befektető beruházó azt mondta, hogy a hulladék alapú bioüzemanyag termesztésbe, termelésbe kell beruházni, tehát nem látják úgy, hogy ne lenne a dolog előtt jövő, mégpedig környezetbarát jövő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most következnek a spontán hozzászólások. Mindenkinek egy percre fogom megadni a szót. Először Bogovics úr következik. Señor Bogovic. Bogovic úr. Hvala za besedo. E, sam tudi podpiram ta kompromisni predlog. Köszönöm szépen, elnök úr támogatom a kompromisszumos javaslatot, hiszen válasz arra a problémára, amely a túlambiciózus célok miatt felmerült negatív következmények vannak, a, amiatt, hogy az élelmiszer egyre drágább lett. Visszább kell lépnünk egyel. Gondoljuk végig az energiauniót, az energiakoncepciót, és ennek alapján a kitűzött célokat kell szem előtt tartani, energiát megtakarítani. Ez az elsődleges cél, és ebben a legnagyobb lehetőségekkel a közlekedési ágazat bír. Ahogy elhangzott, technológiai szempontból még sok mindent lehet tenni, a gyakorlat valóban a technológiai fejlődés terén előrébb visz minket. Az elektromos autókra gondoljunk csak. Biztos vagyok abban, hogyha jelentős lépést tudunk e azon a területen előrelépni, akkor általában véve az energia megtakarítást is el tudjuk érni. Köszönöm szépen, az elektromos autó a jövő. Senyora Grapini. Köszönöm, Grapini asszony következik. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék én magam is köszönetet mondani az előadónak, még akkor is, hogyha az az érzésem, hogy ő talán nem egészen elégedett az eredménnyel, de mégis a szavazás előtt mindig azt kell végig gondoljuk, hogy mit jelent, ha elutasítjuk a javaslatot, hogy mi történik akkor. A probléma rendkívül összetett, amiről ma beszélünk, és éppen ezért nem tehetjük meg azt, hogy mindenki számára kielégítő kompromisszum álljunk elő. Mégis meggyőződésem, hogy kevésbé politikai élteremben, hanem sokkal inkább az észszerűség alapján az állampolgárok érdekében megközelíteni a problémát, és ebből a szempontból jó a lépés. Innovációs igény van, beruházások védelme, kérdés, ezért úgy gondolom, hogy biztos úr, önnek kell a Juncker Bizottságot meggyőznie arról, hogy a, a területre vonatkozó kutatást támogassák, enélkül nem érjük el a célokat. Az energia nagyon fontos, a megtakarítása is, és azt kell megnézni, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy az energia költségeket az állampolgárok számára alacsonyan tartsuk, és egészséges maradjon az állampolgárok számára, és ezért jó a lépés. Nem mondhatjuk persze, hogy mindent sikerült megoldanunk, de mégis úgy gondolom, hogy joggal mondható, hogy megfelelő cél, a cél, és jó irányba haladunk. Köszönöm. Köszönöm én. Most a... Úgy tűnik Marias kolléga nincs itt, akkor Jakovic kolléga következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hadd kezdjem én is azzal, hogy Abszolút mértékben támogatom ezt a jelentést, elsősorban azért, mert pontosan tudom, hogy Torvald úr, az előadó mindent megtett azért, hogy kompromisszum szülessen meg, és a parlament üzenete a lehető legerősebb maradjon. Természetesen minden eleme fontos a jelentésnek, akkor, amikor már akkor láttam, hogy ez egy fontos terület, amikor az, a saját parlamentem végre, eh, bizottságában voltam. A bio, első generációs eh, bioüzemanyagok termelése és alkalmazása fontos, de meg vagyok győződve arról, hogy a fejlett eh, bioüzemanyagokra vonatkozó vitát is folytatni kell. Felszólítok mindenkit, hogy valóban biztosítsák, hogy minden hogy a, a fejlett üzemanyagok útját járjuk. Köszönöm. Glészos úr. Elnök úr, a bioüzemanyagok kérdése nagyon fontos. A környezetvédelem szempontjából fontos, hiszen a CO2 csökkentéshez járulhat hozzá, de látni kell azt is, hogy megfelelő intézkedésekkel a hőmérséklet növekedés ellen is fel kell tudni lépni, hiszen egyébként megolvadnak a, a sarki jéghegyek. Nos, a, sőt, a Himalája alapján látjuk, hogy akár földrengéseket is okozhat az éghajlatváltozás. Az, az északi sark és a déli sark olvadása pedig a párásodáshoz vezet, ami azt jelenti majd, hogy sokkal több csapadék lesz, sokkal több áradás. A mélyfekvésű országok pedig el fognak tűnni. Nos, ez az, ami óriási terhet jelent, és ez még nem is minden következmény, nem is láthatjuk az összes következményt. Ezért egy riasztó jelet szeretnék az égbe küldeni, most kell lépni. Durmes úr, parancsoljam. Köszönöm szépen. Mint az előző jelentés szerzője, ként nyilván érdekel, hogy most itt mi fog kijönni. Ez nem egy igazán jó megalapodás, ez nem miattunk alakult így, hanem a jelen sem levő tanács miatt főleg. Biztos, hogy az első generációs bioüzemanyagokkal termesztését csökkenteni kell. A 7% szerintem túl magas érték, de hát nincs most jobb. És új metodológiára lenne szükség, amely a teljes körű széndiokszid egyenlegét képes lenne kiszámítani ennek az eljárásnak. Amíg ez nem születik meg, ez a metodológia, addig nincs tudományos bizonyíték, se pró, se kontra a kezünkben. Kányéte biztosnak pedig azt szeretném mondani, hogy tervezési biztonságra van szükség, világos. Ezért a bizottságnak az a dolga, hogy a 0,5%-os egyébként gyenge eredmény alapján, kompromisszum alapján legalább erőteljes ösztönzőket fogalmazzam meg az agrár, a kutatási politikában, ezt kapcsolja össze a Juncker féle beruházási tervekkel. Kelet-európai országokban nagy szükség lenne a második, harmadik generációs bioüzemanyagok fejlesztés területén. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, most a biztos úr következik, parancsolja. Muchas gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az összes képviselőnek a sok hozzászólást, a véleményeket. A vita során nagyon sok észrevételt, nézőpontot hallottunk, ez is jól illusztrálja, hogy milyen nehézkes volt a tárgyalás az irányelvvel kapcsolatban. Nagyon nehéz volt elérni, és ahogy önök is elmondták, senki számára sem teljes mértékben kielégítő ez a megállapodás, de a megváltozott földhasználat szempontjait figyelembe vettük, és előkészítjük a terepet a második generációs bioüzanyagoknak. Az Energia Unió stratégiája Juncker úr erőfeszítéseivel eléri azt a hatást, hogy az Európai Unió lesz a más a, lesz a megújuló energiaforrások területén a vezető szerepet játszó egység. Fontosnak tartom azt, hogy végre áttérjünk az el az elavult technológiákról, az új generációs bioüzemanyagokra, és az is nagyon fontos része a stratégiának, hogy csökkentsük a szén felhasználást. Az Energiaunió úti tervében az is benne van, hogy az Európai Bizottságnak egy javaslattal kell előállnia, és a 2020-as év utáni időszakra ki kell dolgoznia tehát egy stratégiát a bioüzemanyagokra vonatkozóan integrált módon kell ezt megtenni, és ehhez föl kell használnunk az összes tapasztalatot, amit ezen a téren eddig gyűjtöttünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Biztos úr, most Torvalds úr következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Környető biztos úrnak is, hogy itt van. A parlamenti vitákat, ha hallgatjuk, akkor egy kicsit Sergio Leone filmje jutnak eszünkbe. A jó, a rossz és a csúnya a téma, illetve az, hogy hogyan lehet néhány dollárról többet keresni. Sokan elmondják, hogy jó úton haladunk, és nem ö, sikerült mindent leszögezni, megfogalmazni konkrétan, megoldani. Kölnyéte biztos úr, biztos, hogy még újra jön majd három év múlva ugyanebben a témában hozzánk, nem csak az Energiaunió kapcsán, hanem azért is, mert a technológiai eljárások, fejlődés addigra megint csak meg fogja haladni a jelenlegi tudásunkat. Nem tudjuk, hogy hol végződik ez a folyamat, milyen esélyeink, lehetőségeink lesznek két-három év múlva. De egy dolgot szerintem jól leszögeztünk. Fjellner kolléga utalt erre. Stabila spelregel svédül az, amit ő mondott, vagyis, hogy stabil szabályokat akarunk. És ez jó jel. Az, hogy az Európai Unió ebben, ebben az ágazatban stabil szabályokat kíván alkotni, mert ha a technológiai fejlődés gyorsan is változik, a szabályoknak kedvezőeknek kell lenni. Ezt a problémát szerintem megoldottuk, és egyben megnyitottuk a kaput a további fejlesztések előtt. Kárnyéte biztos jogosan aggódik most, mert ebből még sok munka fakad, és ön is tudja, ahogy mi is, hogy ezen is majd javítani kell ezen a mostani szövegen a jövő tükrében. Köszönöm önöknek az izgalmas vitát, és hogy szokták mondani? A harc tovább folytatódik. Gracias, señor ponente, y Köszönöm szépen, gratulálunk. Ezzel lezárjuk a vitát, és a mai napon 12 óra 30 perckor kezdődik majd a szavazás. Bien, el siguiente punto del orden del día. A következő napi rendi pontunk egy ajánlás második olvasatra az AUKEN